επανάληψη της συνεδρίασης. Τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που... A tegnapi ülésnek a ö, jegyzőkönyveit és az elv ö, különböző dokumentumokat közreadtuk. Vannak ezzel kommentárok, észrevételek. Ha nincsenek, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Az ECR frakció kért egy változtatást a parlamenti bizottságban,